tervezetről. Most pedig a napi rendünk következő pontja az egyperces felszólások, és Papa Nikola úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony! Görögország az elmúlt hónapokban és években óriási erőveszítéseket tett, miközben komoly gazdasági nehézségekkel küzd, és ez a kihívás, ez az erőfeszítés a migráció miatt merült fel Görögországban, ráadásul rasszista hangok is megszólaltak. A migrációs hullámok némileg csökkentek, mert jobban óvjuk a határokat. De a szíriai helyzet miatt egyre nehezedik ismét rajtunk a nyomás. Erre fel kell hívnom a figyelmüket. Az illegális bevándorlás terheit nem tudja Európa egyedül viselni. Valamilyen elosztási rendszert kell kialakítani. Néhány nem jogalkotási jellegű szövegben már foglalkoztunk ezzel. Ez lenne a legjobb módja annak, hogy megoldjuk az igazi szolidaritást, az igazi elosztást, ennek a tehernek az igazi elosztását, hiszen óriási problémát jelent a migráció. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most pedig Stalaka kiszúr kapszót. Április 6-án 2009-ben földrengés rázta meg Észak-Olaszországban Bolonya és Abruzzo régióját. Számos ország, kórház, iskola, általános iskola elpusztult ebben a régióban. Az Európai Parlament megpróbált ezzel konkrét problémával valamit kezdeni. Mozgósította a szolidaritási alapot, 500 milliót irányoztak elő a régió problémáinak az enyhítésére és az infrastruktúrális problémák kezelésére. Három éve később, hétfőn, az orosz, olasz bíróságok hat szeizmológust ítéltek el azért, mert nem látták előre ezt a földrengést. Ez elfogadhatatlan és veszélyes. nem csak a szeizmológusokat és a tudósokat, hanem az egész tudományos közösséget mindenhol érinti ez az ítélet. Ideje az Európai Parlamentnek megtenni a megfelelő lépéseket és elítélni az olasz bíróságok, szeizmológusok elleni fellépését. Köszönöm szépen, hogy az elnök Taylor úr kap szót. Eh, elnök asszony, képviselőtársaim, szeretném eh, Dali úr lemondásával kapcsolatban hangsúlyozni, eh, hogy sokan meghívták őt a médiában, de nagyon sok kérdés megválaszolatlanul maradt, és semmi nem világos. Az Európai Parlament és az európai polgárok megérdemlik, hogy komolyabb információt kapjanak. Remélem ez így lesz a jövőben. Most pedig, ami a legnagyobb aggodalom számomra az az, hogy mi a helyzet Dali úr lemondása után a dohányipari irányelvel. A dohányipar nagyon komoly számú munkahelyet biztosít, és ez prioritás kell, hogy legyen az Európai Bizottság számára. A bizottság azt mondja, hogy nem lesz késedelem, azonban még nincs új biztos az egészségügyi főigazgatóság dolgozik, és folytatja a munkát, majdnem a befejezés előtt áll, és várni kell most ahhoz, hogy az új biztos elfoglalja a helyét. Kérem a bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy az európai polgárok egészsége biztosított legyen. Köszönöm szépen. Anders Totter asszonyé most a szó. Itt vagyok. Egy történetről szeretnék szólni. Néhány hónappal ezelőtt történt. Azt mondták, hogy nem szeretem a papagáj videókat, de nagyon tetszik a felvétel, úgyhogy elnézést kérek. És ez teljesen természetes nagyon sokak számára, hogy egyszerűen másolnak. És egy olyan, ez egy gyakorlatilag a zene, videó nagyon sok mindenre adott alapot nagyon sok fantázia termékre. Amikor megtaláltam egy YouTube videót, ahhoz számos megjegyzés, komment kapcsolódott, copyright kapcsolatos, szerzői joggal kapcsolatos is, és látjuk, hogy ez mennyire behatol a mindennapi életünkbe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Bafton úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nehéz lépést tartani az Egyesült Királysággal, ugye? a külügyminiszter Berlinben tartott beszédet nemrégiben, aztán szó esett a bank unióról is, ehhez azonban föderációra lenne szükség. Azután a népszavazás is téma, ugyanis Cameron garantálta, hogy minden új kérdésről népszavazás lesz és most fel lehet tételezni, hogy azért az emberek csak szavazhatnak valamiről, de lehet, hogy az Egyesült Királyság ebben nem is vesz részt. Miről is szólhat ez a referendum? Miért nem lehet Nagy-Britannia még 2014 előtt, miért nem szavazhatna bizonyos kérdésekről? Miért kell nézni, mérni kell a különböző kérdéseket, és megnézni, hogy kiléphet-e Nagy-Britannia az Unióból. Köszönöm.

Köszönöm szépen. Kiszkieri úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm. A máltai politikai fejleményekről szólnék pár szót. 2008-ban a nacionalista párt nyerte meg a választásokat 53 kal egy fővel tulajdonképpen. A többség ebben a hónapban elveszítette az eddig meglévő többségét, és pár ö, ellenzéki ö, képviselő, illetve még a kormányzat köreiből is páran a kormányzat ellen szavaztak. Nincs tehát stabil többség már. Tulajdonképpen új kormányzatra van szükség. A kormánynak nincs meg a többsége a kormányzó párt manipulálja a televíziós adásokat, sugárzást is. Új választásokra van szükség, hogy rendezzük ezt a helyzetet. Válsághelyzet van, tehát a kormány nem írt ki új választásokat, stabil választásokra van szükség. Arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy kövesse nyomon a helyzetet. Köszönöm. Grazie, onorevole Meyer. Meyer úr következik. Köszönöm szépen. Arról szeretnék szólni, hogy pár tagállamban arra szólítják fel a rendőrséget, hogy élesülő fegyvereket használjon tüntetések során. Spanyolországban, Görögországban látunk ilyen helyzetet és ebből is az következik, hogy azok, akik felelősek a rendészeti szervekért arról gondoskodnak, hogy ne lehessen beazonosítani a rendőröket, a rendészeti szervek dolgozóit. Ez visszaélésekhez vezethet, ugye az, eset, az illető, aki jogtalanságot vél, az nem tud fellépni a rendőrség ellen. Ezért nem is a rendőrségi hibás, hanem a döntéshozók azok, akik ezt lehetővé teszik. Biztosítanunk kell valahogy tehát, hogy senki ne ússza meg ezt felelősségvonás nélkül. Köszönöm. Bilbao következik. Köszönöm szépen. Baszkfelder egy olyan modellt látunk, ami igazából modellszerű. 30 évvel ezelőtt a gazdaságunk a padlón volt, megtízszereztük a bevételeinket az elmúlt tíz évben, tehát a jólét nagy mértékben nőtt. A Baszk Nemzeti Párt nyerte vasárnap a választásokat, Elmondhatom még, hogy a köz, ö, költségvetés kiegyensúlyozott. Ö, ugye a gazdasági fejlődést emberi fejlődés nélkül nem láthatunk, erre is oda kell figyelni. Nagyon lényeges, hogy a törekvéseinket elismerjék, az, azt tényleg, hogy tovább akarunk lépni, hogy saját identitást akarunk, erősíteni kell a demokráciát. Köszönöm. Elnök, köszönöm. és képviselő következik. Köszönöm szépen. Az Európai Unió és a Trojka a harmadik számú memorandumot megfogalmazták. Ezzel gyakorlatilag Görögországban lecsökkentették az oktatási, egészségügyi költségeket. Több millióan vannak, akik munkanélküliek, különösen a hajózási ágazatban, és óriási mértékben csökkentek a fizetések is. Ráadásul most befagyasztották a bizonyos szektorokban a fizetéseket. Ezzel teljes mértékben aláásták az egész ország gazdasági struktúráját. Ezt már számos különböző Európai Uniós tagállamban láttuk, de most már elég. Ideje, hogy a dolgozók fellázadjanak és követeljék azt, hogy mindenki jólétben éljen a nép hatalma alatt, és ezek a monopóliumok, a monopóliumok uralma szűnjön meg az Európai Unióban. Elnök, Sogor úr kap szót.

Köszönöm szépen, Járóka asszony kap szót. I would like to welcome the... Szeretném üdvözölni az Európai Unió október 18-19-i tanácsi ülését, amely szeretné a foglalkoztatást növelni, és minden tagállamot arra kér, hogy erősítsék meg a küzdelmüket ennek érdekében, és a szociális befogadást erősítsék. Az adósságválság felgyorsította azokat a borzalmas tendenciákat, amelyek révén egyre kevesebben tudják az élet színvonalokat fenntartani, és a mindennapi megélhetés is óriási kihívást jelent egyre több állampolgár számára. A novemberi meg, á, me, lapodás remélhetőleg a legszegényebb milliók számára előrelépést, segítséget fog jelenteni. A leghátrányosabb helyzetű közösségek remélhetőleg az én és a frakció módosítói nyomán még több segítséget fognak kapni, és a legmarginalizáltabb 30 millió európai számára végre tehetünk valamit. Köszönöm szépen, Dáncsila képviselő kapszót. Suntem cu toții conștienți. szépen a szót, mindannyian tudjuk, hogy milyen komoly pénzügyi nehézségekkel szembesülnek az Európai Uniós gazdák a nagy szárazság következtében bizonyos régiókban. Romániában a szárazság ebben az évben több mint a felét a gabonatermésnek tönkretette, és ez nagyon, nagyon kemény hatással van a mezőgazdaságra. Az Európai Uniónak számos intézkedést kell hoznia, hogy enyhítse a helyzetet. Szolidárisnak kell lennie a gazdákkal, akik azt látják, hogy a munkájuk semmiféle jövedelmet nem tud biztosítani a helyi adminisztráció mindent megtett, azonban mégiscsak szükség van az Európai Unió segítségére. Van egy szolidaritási alap, amelynek a célja a, például a súlyos természeti katasztrófák, mint árvizek által sújtott lakosságnak. Itt most a szárazság okozott nagyon komoly károkat az élelmiszerbiztonság számára és a gazdák számára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Ajalaszán képviselője a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen katasztrofális áradásokra került sor Aragóniában, 5-6 régióban és Zaragóza fővárosban Összességében nagyon sok település érintett a vasúti összekötetések, az utak sérültek meg, és egy 20 milliós euró kár született. Nagyon komolyan érintette ezt a régiót már a pénzügyi válság is. Ez a katasztrófa kifejezetten reménytelen helyzetet teremtett. Mi úgy gondoljuk, hogy itt azonnal cselekedni kell, azonnal lépni kell, és az Európai Uniós Szolidaritási Alapot kell igénybe venni. Aragóniának szüksége van Európa szolidaritására. Köszönöm szépen, kollégája szó. Köszönöm szépen. Ma meghallottuk, meghallgathattuk a jelentéseket arról, hogy milyen intézkedésekre kerül sor a halászattal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy komoly komoly intézkedéseket hozzunk az illegális halászat ellen, és ez különösen vonatkozik a makréla állományra. És a túlhalászás megjelenése előtt is nagyon komolyan érintette ezt az állományt. Ez a kérdés nagyon fontos intézkedésekre van szükség, és több mint 150 ezer tonna makrélát aláztak le. Ez nem fenntartható. Éppen ezért ezt mindenképpen rendezni kell Izlanddal, és a biztosnak megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie, hogy fel tudjon lépni ez ellen, és megfelelően tudja szabályozni ezt a kérdést, szem előtt tartva azt, hogy ez a vita ismét kitört ezen a héten Londonban az egyezmény aláírása után. Köszönöm szépen. kollégái kollégája szó. Köszönöm szépen. Bukarestben folytattunk vitát az ALDE szervezésében a KKV-k finanszírozásáról jó száz banki, illetve KKV-s képviselő vett részt, ezek kívül Tajáni biztos az Európai Bizottság részéről, valamint a román kormányzat képviselői is. Nagyon gyakran hallunk arról, hogy a parlament és az EU-s intézmények nagyon távol vannak a KKV-k agájaitól, problémáitól. Nagyon lényeges, hogy intenzívebb párbeszédet folytassunk velük, és figyelembe vegyük a szükségleteiket, problémáikat. Nagyon gyakran hallunk panaszokat arról, hogy milyen nehézségek vannak az európai programokban való részvétel tekintetében. Erre figyelemmel kell lennünk a több éves pénzügyi keret kialakításában, nagy figy- nagyobb figyelmet kell, hogy kapjanak a KKV-k Európában. Köszönöm. Anderson képviselő következik. Köszönöm szépen. A parlamenti képviselőknek ugye mentességük van, és ezt ezzel esetlegesen visszaélnek a gyűlöletbeszédre, ez nem szabad, hogy vonatkozzon. Észak-Írországban nagyon kemény munkát végzünk a megbékélés és a konfliktus kezelés érdekében. Tudjuk, hogy a konfliktusokat csak úgy lehet megoldani, hogyha kitárgyalnak az ellenséggel egy megállapodást, el kell mozdulni attól a hozzáállástól, hogy nekem mindig igazam van, és az igazamat az ellenségemnek el kell fogadnia. Ez a parlament is tulajdonképpen háborúból nőtte ki magát, ezt is látni kell. és oda kell figyelni azokra a képviselőkre, akik gyűlöletbeszéd tekkel hívják fel figyelmet magukra. Belfastban is láttunk ilyet, ahol is a rendőrség és az ügyészség is bekapcsolódott, hogy az egyik politikus a Twitteren olyan üzenetet küldött, amelyek két homoszexuális férfi életét veszélyeztette. Ez, erre nem szabad, hogy vonatkozzon a képviselői rendesség. Nikolescu képviselő. Nagyon köszönöm. Arra kértem a bizottságot, hogy dolgozzanak ki valamit a gabonaárak emelkedésére, hiszen az asszály a gabonatermelés területén nagy, nagy problémákat váltott ki. Az egész Európai Unióban ugye a gazdák attól tartanak, hogy nem lesz elég takarmány. Ukrajna az exportok lefoglalásáról, elkobzásáról beszélt. A csikágói tőzsdén ez már áremelkedéshez vezetett. A itt nem arról van szó, hogy egyszerűen feszültségek vannak mindenféle ok nélkül a piacokon. Tudnunk kell azt is, hogy az árak továbbra is magasak maradnak. Az következő év első negyedévében történelmi magasságokba szárnyalnak az árak. Nagyon lényeges, hogy az Európai Unió kidolgozzon egy gyors stratégiát amikor arra kér, erre kérjük a bizottságot, akkor mindig arról szólnak, hogy struktúrás intézkedésekre van szükség. Világos, hogy erre van szükség, de

ezért elmondható hogy az eu two thousand and twelve re vállalt kibocsátáscsökkentési kötelezettségeit és az azzal járó terhek nagy részét a közép kelet európai tagállamok gy magyarország is képviselik. magyarország konkrétan six os csökkentést vállalt a

a jobboldali kormányok inkompetenciája Romániában pénzügyi kiigazításokhoz vezetett, és az előzetes felfüggesztéséhez három fontos Európa, a strukturális alapok által társfinanszírozott program esetében 2011-ig az Európai Bizottság komoly hiányosságokat tapasztalt az ellenőrzés és a kontrollrendszerekben, a szállítást és a gazdasági versenyképesség növelése területén. Ez az előzetes felfüggesztés nem a kiutalt összegek csökkentéséhez vezet még egyelőre. Két hónapja van a kormánynak arra, hogy ezen hiányosságokat orvosolja. Az Európai Bizottságtól együttműködést kérünk a jelenlegi román kormányjal, hogy képesek legyünk továbbra is finanszírozni azokat a programokat, amelyek javítani tudják a helyzetet Romániában, és amire a románoknak olyan súlyosan nagy szüksége van. Olyulánt képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy irányelv tervezet a parlamentben, amely a palagáz alapú üzemanyagokra vonatkozik egy olyan keretet fogunk létrehozni, amely akadályt fog képezni az ilyen típusú üzemanyagok előállítása útjában az Európai Unióban. A palagáz és a palaolaj kiaknázására szükség van, és egy megfelelő piacra van ehhez szükség. Piaci keretet kell kialakítani. Nem szabad bizonyos termelőket diszkriminálni, hiszen ez akadályozza az ilyen típusú üzemanyagok értékesítését. Gondolok itt tehát a palagáz és palolaj alapú üzemanyagokra. Nagyon fontos, hogy egyenlő játékszabályok vonatkozzanak mindenkire a palagázból készült dízel üzemanyag termelőire is egységes szabályok vonatkozzanak. Nem szabad, hogy a széndiokszid kibocsátás növelését bónuszokkal jutalmazzuk, miközben a piacon más káros hatás csökkentő tényezőket nem büntetünk. Murphy úr kapott szót közben. A Nobel békedélynak furcsa humora van, vagy egy alapvető félreértés történt a béke szóval kapcsolatban. Először Obama kapta, majd három évvel később az Európai Unió egy olyan intézményt csoport, amelybe jobboldali kormányok is tartoznak, és osztályharc folyik. Különböző fegyvereket lehet használni ebben a háborúban, de a bankok, a nagy üzletek, a nagy vállalatok és a gazdagok haszt, tartják a kezükben a fegyvereket. Görögországban, illetve Portugáliában, Spanyolországban már elkezdtek az elmúlt hetekben tüntetni, elkezdtek harcolni a dolgozók. Általános sztrájkra fog sor kerülni Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában, Máltában és Ciprusban november 14-én. Tömeges megmozdulások lesznek más országokban is Európában. November 11-e történelmi nap lehet. Ez volt az a nap, ez lesz az a nap, amikor Európa egyemberként feláll, és nemet mond a megszorításokra. Ellenállni fogunk, és lehet, hogy ez lesz a szükséges előrelépés, az általános sztrájk lesz a szükséges lépés, hogy a megszorításokat végre megszüntessük Európában. Grazie, la parola all'onorevole Köszönöm szépen, Winkler kollégája szó. Thank you very much, uh, Chairman, distinguished... Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, kedves kollégák! Az Európai Unió fordulóponthoz érkezett, az európai projekt veszélyben van. A válság nyomása alatt a populizmus, az extrémizmus és az idegen gyűlölet érvényesülése miatt. Az Európai Tanács következtetéseiben szerepel, hogy mit tegyen a gazdaság és az eurozóna érdekében. De most a polgárokat kell támogatni. Nem lehet az Európai Uniót hibáztatni az életszínvonal csökkentéséért. Ez a ö, mencsvára a kormányoknak, hogy az Európai Unióra hivatkoznak. Az Európai Uniós identitás és az unióhoz való tartozás érzésének az erősítése meg kell, hogy történjen. Erről kell gondoskodniuk az európai intézményeknek együtt a tagállamokkal és az európai régiókkal. Hiszek abban, hogy mi az Európai Parlament központi szerepet kell, hogy vállaljunk ebben a folyamatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kelly következik. Igen, tisztelt kollégák! és egy konferenciát fogok szervezni márciusban ebben a parlamentben, és ennek az lesz a célja, ő, tehát március ő, 4 és 8 között, és együtt fogunk működni az elnökséggel, az Európai Parlament és gazdája lesz az ír elnökség ideje alatt ennek a konferenciának. Most nagyon komoly kihívásokkal nézünk szemben, a globális perspektívára van szükségünk, és együtt kell működnünk a tudományban, nem annyira a verseny a lényeg, hanem az együttműködés a tudomány képviselőinek, a politikusoknak együtt kell működniük, és néhány ország a Földön szintén érdekelt ebben, nagyon reméljük, hogy vezető szerepet játszhatunk az együttműködésben, és ki tudjuk használni a potenciálokat, amelyek ebben rejlenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Davis, Chris Davis kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sokszor Hallottuk Ferics urat, a brit független párt képviselőjét, ő, ő ott van a Union Jack, az aztán sokszor ő kritizálta a pénzügyi menedzsmentet az Európai Unióban, de hát két éve Ferics kollega teljes transzparenciát követelt a parlamenti képviselők kiadásaira vonatkozóan havi bontásban és itt megint csak hazugságot hallottunk. Nézzék meg a weboldalát, a kiadásait. Ez teljes kitalálás, hiányoznak a részletek, és nem is auditált, egyszerűen szemfényvesztés. Még el is vesztette a különböző számlákat, belégeket, és a saját maga dokumentumaimat se, dokumentóit sem tudja megőrizni, és akkor hogyan követelheti ezt a képviselőktől? És ez csupán visszásságot okoz a képviselők körében. A, mire kerülhet itt még sor? Majd meg fogják nézni a képviselők zsebét és bankszámláit? nem sikerült teljesíteni az ígéretet a transzparenciát. Egyre piszkosabb lesz ez az egész helyzet és millió csalás biztosítható, ha legközelebb Ferics úr feláll, és azt kéri az Európai Uniótól, hogy legyenek átláthatók, akkor megfelelő válaszsal kell szolgálni. Köszönöm szépen. Rendben, kedves kollégák. Ezzel a lista végére értünk. Köszönöm a biztos úrnak, aki